Most pedig a következő napirendi ponton a 8-as, a 216-os cikk negyedik bekezdése alapján közlendőm van, mégpedig, hogy egyetlen kérvényt nem nyújtottak be, miszerint, hogy kérvény nyújtottak be, ugye szavazási hibák korrektúráját vezessük be, ezzel tehát elfogadottnak tekinthetjük a hibák kiabítására vonatkozó intézkedést, és ezzel már is tovább térünk a következő napi rendi pontra.